12 órakor. A következő napi rendi pontunk Antia McIntyre jelentése a kertészetről. Megadom elsőként négy percre a jelentéstevőnek a szót. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy bemutathatom ma önök előtt ezt a jelentést, és remélem, hogy széles körű támogatással el a szavazás során. A kertészet rendkívül fontos tevékenység Európa számára. Egy olyan terület, amely nagy mértékben hozzájárulhat az európai gazdaság sikeréhez, sőt a világ élelmiszer ellátásához is hiszen manapság az élelmiszerellátás biztonsága rendkívül aggályos a kertészetnek, tehát nagy a szerepe ezen a téren. A jelentés hangsúlyozza, hogy elő kell segítenünk a kertészet fejlődését, versenyképesítételét világméretekben. Ehhez innováció kell, kutatás és fejlesztésre van szükség, energiahatékonyság, és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás is szükséges. Mindezekkel foglalkozik a jelentés. Az élelmiszerellátás biztonsága valamennyiünket igen erősen érint. 20 éven belül 40%-kal több élelmiszerre lesz szükség, mint amennyit jelenleg előállítunk. A kertészet jelen pillanatban 18%-át termeli, pontosabban képviseli Európa mezőgazdaságának, és a földterület nem teljes kihasználásával tudjuk ezt előállítani, tehát nagyon komoly tartalékaink vannak. Szeretnénk, hogyha a harmadik piacokra is eljutnának a termékeink. A díszkertészeti termékeink értéke 1,9 milliárd euróra rúg exportértékben. Sok egyéb dologra is szívesen felhívnám a figyelmüket, de nincs most elég időm erre. A jelentés a termelői szervezeteket támogatja teljes melszélességgel, és azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a zöldség és gyümölcs szabályokat dolgozza át, ezek most fognak megjelenni, és az egész rendszer piaci körülményekhez való alkalmazását várjuk. Például az Egyesült Királyságban azt tapasztaljuk, hogy elveszítik egyes kertészeti termékek, illetve szervezetek a hivatalos támogatottságukat, mert a bizottság nem találja megfelelőnek a működésüket. Tehát a kertészek támogatásához sokkal összehangoltabb rendszerre van szükség. Aztán a kártevő eh, kezelés integrált megoldása, az IPM terület érdemel nagy figyelmet. A jövőbeni fejlődés záloga ez. Hogyha világméretekben versenyképesek akarunk maradni, akkor az új módszereket, új technológiákat is alkalmaznunk kell. Nem dughatjuk a fejünket a homokba. Nem mondhatjuk, hogy vissza akarunk térni az abszolút zöld, teljesen biogazdálkodáshoz, semmiféle vegyi anyagot nem használva. Az IPM terület segítségével hatékonyabban működhetünk, egyelőre nem élhetünk meg növényvédőszerek nélkül, permetezőszerek, illetve neonikotinoidok nélkül. A döntéseinknek tudományos tényekre kell támaszkodniuk, és nem egyszerűen csak a kockázatok értékelésére vagy a véletlene. A Harper Adams Egyetemet szeretném kiemelni, a Nyugat Midlands térségből. Ez egy nagyon fontos szervezet a kertészet fejlesztése, fejlődése szempontjából. És végül az európai munkanélküliség gyógyírjaként is látom az a kertészeti területet. Botanikusokra van szükség, agrármérnökökre, növény kutatókra, és ezek mind olyan szakmai lehetőségek, amelyek a fiataljaink számára fontosak a jövőben. Köszönöm. Pani Mekkantár, a teraz przechodzimy do... E, Köszönöm szépen. Egyből áttérünk akkor ezzel a spontán hozzászólások